Ja, und Kollegen, bitte nehmen Sie die... Kedves kollégák, kérem Önöket foglaljanak helyet. Tegnap úgy döntöttünk, hogy a napi rendet kismértékben megváltoztatjuk. Először az egykori 15-ös napirendi ponttal kezdjük, ez egy jelentés a kozmetikai ipar területén végzett állatkísérletek alternatív eljárásainak kifejlesztésére, validálásáról és jogi elfogadásáról 2009. A bizottság tájékoztatója következik ezzel kapcsolatosan, majd ezt követi az eredeti 16-os napi rendi pont, Margarete Auken 2012 per 02 számú szóbeli kérdés a vízben található prioritásként kezelt anyagokat tartalmazó lista felülvizsgálatának elhalasztásáról. Ezt követően pontosan 10 óra 40-kor szavazunk a 10, 13, 14, 11-es napi rendi pontokról, valamint a, az üzemanyagokról is, amelyeket a tengeri közlekedésben használnak. Tehát akkor most a 15-ös napi rendi pont következik, és elsőként az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Európai Bizottság képviselője, igen, itt van, Smino asszony, parancsoljon. Good morning, ladies and gentlemen. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretném önök elé tárni a legutolsó jelentést, amelyet a kozmetikumokról és az állatkísérletekről adtunk ki. Az állatkísérletek phasing outja folyik. A kész ezek tiltása 2004. szeptember óta van érvényben, vagyis az állatkísérleteké, és 2009. március 6-a óta pedig az összetevők, állati összetevők betiltása van érvényben. Egyébként tilos az EU-ban állatkísérletek végzése kozmetikai célokból, és az ilyen termékek értékesítése. Az egészségre való hatást vizsgáltuk, és 2013 a határidő arra, hogy ezek eredményét megvizsgáljuk. A bizottság a végrehajtást is figyelemmel kíséri, és jelentést kell készítenie évente erről a parlamentnek és a tanácsnak. Az irányelv előirányozza, hogyha alternatívák vannak a az állatkísérletekre vonatkozóan a 2013-as határidő fényében, és hogyha ezeket 2013-ig nem teljesítik, akkor a bizottság erről tájékoztatja a tanácsot és a parlamentet, és jogalkotási javaslatot tesz erről. Alternatív módszerek az állatkísérletekkel szemben, erről 2011. szeptemberében tájékoztatta a bizottság a parlamentet. Kettős volt a célja ennek a jelentésnek, ez éves jelentés a kozmetikumok irányelvnek megfelelően másrészt pedig a tanácsot és a parlamentet arról is, talá, arról is tájékoztattuk, hogy a 2013-as határidőt 2013. március 11 -e előtt nem lehet teljesíteni, vagyis az állat kísérletek teljes betiltásáról van szó. Majd még erre vissza fogok térni ha nincsenek alternatívák, vagyis annak ellenére, hogy nincsenek alternatívák az állatkísérletekkel szemben, mégiscsak pozitív ez a jelentés, figyelembe véve a fejleményeket, a jelenlegi rendelkezés bevezetése óta az kozmetikai célú állatkísérletek már a múlthoz tartoznak. Registered in the first month of 2009 before the full test. Előrelépés volt a nemzetközi együttműködés terén is. Az Európai Unió érdeklődik az alternatív módszerek iránt, és ötvözi az erőforrásokat a nemzetközi partnerekkel attéren, hogy validálja a különböző módszereket, a kozmetikumok szabályozásával kapcsolatos nemzetközi szabályozás keretében. A jelenlegi jelentés azt is bemutatja, hogy a kutatás számára egy célból jelentős összegek állnak rendelkezésre. A bizottság 2007-2011 között 240 milliót bocsátott rendelkezésére, ebből 190 milliót az EU keret programán belül használták fel, 42 milliót pedig az alternatív programok kutatására fordítottak. A bizottság aktív szerepet játszik, hozzájárul ehhez az erőfeszítéshez a kutatások által, és pénzügyi hozzájárulással 25 milliót tett, bocsátott az ipar rendelkezésére célból a hetedik keretprogram jegyében, ami az alternatív módszerek rendelkezésre állását illeti, és a 2009-es határidőt, valamint a kozmetikumok biztonsága szempontjából most öt kísérlet történt, a mutagén hatások vizsgálata is megtörtént, ami pedig a szemirritációt illeti, és a toxicitást, ezek a kísérletek még, vagy tesztelések folyamatban vannak. 2013 a határidő, a validált alternatív módszerek nem állnak rendelkezésre a három toxikológiai végpont vonatkozásában, azelőtt, hogy életbe lépne az értékesítési tilalom. Az alternatív módszerek rendelkezésre állását keresi a bizottság 2013-ra. Ami a vitát illet és a jelentés nem csak a külső ismeretekre hagyatkozott a bizottság, hanem a szakemberek és a nagy közönség, a nagy nyilvánosság hozzájárulására, a civil szervezetekre, EU tagállamokra, a Fogyasztóbizottsági Tudományos Bizottságra, mindegyiküket szakértők delegálására hívta fel. A szakértők az alternatív módszerek európai központján belül működtek közre, vizsgálják az alternatív módszerek biztonságát. A bizottság nyilvános konzultációt is tartott 2010-ben a szakemberek jelentéstervezetéről. A tudományos munka eredménye szakértő jelentés alternatív nem állati módszerek a kozmetikumok tesztelésére, jelenlegi állapot, jövőbeli kilátások 2010. Ez a bizottság weboldalán megtalálható, és néhány eh, szaklapban is megjelent. Ami pedig az alternatívok rendelkezésre állását illeti, amikor a rendelkezéseket 2003-ban elfogadták, <coughs> világos volt, hogy az alternatív módszerek megtalálása igen nagy feladat lesz. Éppen ezért a bizottság 2013 előtt felülvizsgálja a helyzetet. Az éves jelentésben az elmúlt években, ami a témát illeti, a bizottság többször rámutatott arra, hogy milyen nehézségekkel találta szembe magát az alternatívák megtalálása terén. Következő lépésekre vonatkozóan a bizottság tavaly megvizsgálta a helyzet hatását, potenciális hatását az állatok jólétére, a rendelkezésre álló kozmetikai termékek biztonságára, szociális és gazdasági összefüggésekre. Világos, hogy az értékesítés tiltása alternatív módszerek hiányában negatív hatással lesz, arra nézve, hogy új kozmetikai összetevőket kezdenek alkalmazni. A már meglévő összetevőket felülvizsgálják, és döntés nem született arra nézve, hogy hogyan fog ezzel a helyzettel foglalkozni a bizottság? Mint tudják, a bizottság közvetlen kapcsolatban van, vagyis a biztos a kérdésben érdekelt, érdekelt felekkel különböző opciókat vizsgáltak meg kezdetől fogva. Például tartható-e a határidő, vagy el kell halasztani? Most pedig kulcsfontosságú elemekkel foglalkozunk ennek jegyébe. Például az egyik, ne halasszuk el a határidőt, hanem eseti elbírálás alapján korlátozott derogáció alkalmazunk szigorú feltételek mellett. A csomagterv lehetővé teszi azt is, hogy a az állami és magánkutatásokat erősítsük, és megnézzük a szabályozói elfogadhatóságot. Az állatok jólétének magas szintű biztosítása mellett a csomagterv új termekhez, termékekhez való hozzáférést is lehetővé tesz, közben a derogációs mechanizmust alkalmazza, és ez kiegyensúlyozott megközelítést jelent, a határidő tartását, ösztönzést a kutatás számára. Az EU-t viszont nem zárja ki a legfontosabb innovációk alól a kozmetikumok terén. Köszönjük szépen a bizottságnak! Néhányan már jelentkeztek, fel szeretnének szólalni. Biztosan látták, az imént látogatók érkeztek, Dagmar Roth Bérend vendégei érkeztek Berlinből. Szeretettel üdvözöljük őket itt a szakbizottságunkban. Egy kamera team csoport érkezett ide, ők élőben közvetítik a mai ülésünket az Európar TV-től érkeztek, és elsőként most már Roth Bérend kap szót, ő volt a dosszié jelentéstevője, őt pedig Jordan Cizai Romának kolléganő követi. Köszönöm szépen, elnök úr! És a látogatóknak mondom, akik hátul ülnek, azért nem, nem azért nem beszélek németül, mert nem jó a tolmácsolás, a tolmácsok itt vannak, és tudnák tolmácsolni a szavaimat. Azért beszélek angolul, hogy közvetlenül Legrenié asszonyhoz szólhassak, aki itt van a bizottságtól, de a berlinieknek mondom, németül is szoktunk itt beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr! Az elmúlt 17 év során majdnem minden kozmetikai termékekkel kapcsolatos jogszabály jelentéstevője voltam, és kíváncsi vagyok arra, hogy mit vár tőlünk a bizottság most. Igen, három nyitott kérdés van. Igen, valóban volt egy határidő 2013 márciusára vonatkozóan, és nyilvánvaló, hogy nem tudjuk tartani ezt a határidőt. Mit szeretnének tőlünk most? Azt szeretnék, hogy én most jelentéstevőként, illetve olyan személyként, aki harcol az állatkísérletek ellen a kozmetikai termékekkel kapcsolatban, azt szeretnék, hogy mondjam azt, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, és engedjünk meg különböző lehetőségeket, különböző megoldásokat? Nagyon nehéz teljesíteni azt, amit elvárnak tőlünk, és talán nekünk is aktívabbaknak kellett volna lennünk a múltban. Noha az ipari szereplők szerint nincsenek tudományos lehetőségek mindig meg kell hallgatnom azok véleményét, akik megalapozottabb tudományos ismeretekkel rendelkeznek, mint én. Az interneten közvetítik az ülést, ezért nagyon óvatosnak kell lennem, nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy esetleg szeretném felvizezni ezt a jogszabályt. Mindig is harcoltam ezért a jogszabályért, de Legrenie asszonynak azt mondanám, hogy ha azt látjuk, hogy nincsenek új lehetőségek a három nyitott kérdésben 2013 márciusáig, akkor feltehetjük a kérdést, kérdést hogy szükség van-e Szükség van-e ezekre a mindhárom végpontra a kozmetikai iparban? A tudósok szerint nem nincs szükség mindháromra minden termék esetében. Ezért kérném a bizottságtól, hogy tegyen egy észszerű különbségtételt, Melyek azok a termékek, ahol nincs szükség ezekre a végpontokra? Egy pillanatot kérek még, elnök úr, és már is befejezem. A második dolog pedig, hogyha különbséget tettünk a különböző termékek között, akkor arra kérném önt, Legrené asszony, hogy magyarázza el, hogy ha különbséget teszünk, illetve kivétel, derogációt teszünk, akkor az a termék, az adott termék, amely kivételt élvez, az valamilyen nagy hozzáadott értéket adnak közösség számára. Egy etikai és tudományos bizottság ítélné-e meg, hogy ez egy ilyen terméke valóban? Illetve elmondaná, lenne szíves elmondani, hogy hogyan akarják biztosítani azt, hogy ne nyissunk kiskapukat. Elnök. Öt kolléga van még, szerepel még a felszólalók listáján. Az imént el kellett volna mondanom Ruth Berend kollégán nőnek azt is, hogy másfél percben szólalhat fel mindenki, annak érdekében, hogy Margarete Auken napi rendi pontjára is tudjunk időt szállni. Kérem mindenkit, csak másfél percben szólaljon fel. Tudom, nehéz ezt betartani, de a méltányosság kedvéért ezt fontos betartanunk, hiszen a következő napi rendi pont is fontos kérdésekkel foglalkozik. Romana Jordan Szizej, Chris Davis, majd François Grosztet következik. Hvala, hvala za besedo. Um, stanje, kot ga trenutno vidim, je, da... Köszönöm szépen. Nézzük a jelenlegi helyzetet. Van egy tiltó irányelvünk 2013-ig, másrésztről pedig megvannak a szakértők, megvan az Európai Bizottság jelentése. Nos, az összes állatkísérletet nyilván nem tudjuk felváltani, de ott vannak a különböző ö, ígéretek, amelyek ö, erre irányulnak. E, e, a 2013-as év nagyon közelít, hogyha ragaszkodunk a tiltó irányelvhez, illetve a kozmetikumok importjának a, ö, importjához, akkor az mindenképpen azt fogja jelenteni, hogy kevesebb termék jut el a fogyasztókhoz. Ha új ö, termékeket próbálunk kifejleszteni, az mindenképpen a biztonsági szint növekedésével is jár. A cél a tehát nem tudjuk teljesíteni így, hiszen kevesebb termékünk lesz, kevesebb termékhez férnek hozzá a fogyasztók, és azok kevésbé lesznek biztonságosak a másik probléma. A kozmetikai cégek versenyképességét nem csak nagyvállalkozásokról van szó, vagy nagyvállalatokról, hanem KKV-król is. Válságot élünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy bevezessünk ilyen tiltó intézkedéseket. Véleményem szerint nem, véleményem szerint muszáj kivételekkel élni, különben még nagyobb bajba keveredünk. Elnök úr, azt gondolom, hogy oda kell figyelni arra is, hogy megfelelően finanszírozzuk a kutatást. Komoly pénzeket fordítottunk az alternatív módszerekre. Ösztönözni kell az ipart, és nem arra kell őket ösztönözni, ne találjanak, ne találjanak alternatívát. Köszönöm szépen, Chris Davis, majd François Gross következik. Köszönöm szépen, üdvözlöm a bizottság nyilatkozatát, természetesen gratulálhatunk magunknak és a bizottságnak, a közmetikai cégeknek, hogy micsoda komoly előrelépés történt az elmúlt évtizedben. Tényleg nagyon komoly előrelépésről van tehát szó. Örülök annak, hogy konkrét javaslatot nem tett az asztalra a bizottság, mert akkor valahogy, valamilyen oldalra kéne állnunk magunkat, valahogy, el, valahogyan döntenünk kéne. Nézzük a helyzetet. Tíz évvel ezelőtt sokan mondtuk azt, hogy nem szabad az állatoknak szenvedést okozni azért, hogy kozmetikumokat fejleszünk ki, és az emberi hiúságot ezzel tovább legyezgessük. Ugyanakkor másik oldalról az az érv, hogy elképzelhető, hogy a, hogy a különböző kozmetikumok veszélyt jelentenek az emberi egészségre. Szerintem ilyen veszély egyáltalán nincsen, a jelenleg forgalomban lévő cikkek nem veszélyesek az emberi egészségre. A kérdésem az, hogy megnézték, megnézte a bizottság a különböző civil szervezetek javaslatait. Itt alternatív javaslatok vannak, amelyekhez nem szükségesek az állatkísérletek. szeretném tudni, hogy milyen érveket tud felhozni a bizottság, milyen hatással lenne az a különböző kozmetikai cégekre, hogyha a jelenlegi jogszabályokat száz százalékig bevasalnák rajtuk. Nyilván több száz, több ezer állás forog kockán, ezeket mind elveszítenénk. A bizottság az imént azt mondta, hogy csak eseti alapon történhetnek kivétel, vagy esetleg alapon lehet kivételeket megállapítani. Mi történik akkor, hogyha valóban nagyon komoly hozzáadott értéket jelent egy-egy termék? Köszönöm. Köszönjük szépen Chris Davisnek, François Crostet következik, majd Oreste Rossi. Merci beaucoup. Köszönöm. olyan kérdésről van szó, amelyel sokszor foglalkoztunk. Emlékezni kell arra, hogy a ipar az egyik legtöbbet megújuló vagy újító ipar. nagyon sok embert alkalmaz, magasan szakképzett embereket, részt vesz a kutatásokban, és nem csak nagy vállalatok érdekeltek, hanem sok KKV is, nagyon dinamikusak. Ez a iparág első helyen áll a kutatásban, a tesztekben, amelyek nem alkalmaznak állatokat, és ez a parlament fellépésének is köszönhető. Nagyon sok módszer talált arra, amely más iparágnak is hasznos olyanoknak, amelyek a termék ártalmatlanságát kell, hogy megállapítsák, mielőtt piacra dobnak valamit. Alternatív módszereket kell keresni, amelyeket validálnak a toxicitás kiküszöbölésére, és itt 2013. március 11 a tiltás kezdő időpontja, ez nagyon közel van, már feltesszük a kérdést, mit teszünk. Néhány terméket betiltanak, pedig közben nagyon hatékonyak. A bizottságtól kérdezem, hogy felmérte, hogy az iparágban milyen hatással lesz ez a munkahelyekre, és azt kiszámította a bizottság, hogy hány állat marad életbe, hogyha ez a tiltás életbe lép. Köszönjük. Oreste Rossimájt, Andrea Zannoni. Köszönöm szépen, nagyon érzékeny téma ez, mindenképpen oda kell figyelni erre, ezekre a kérdésekre, megfelelő határidőket kell szapni, hogy mindenki el tudja mondani a véleményét. A bizottság igazi véleményt, igazi pontos információt, tájékoztatást nem adott át a mi szakbizottságunknak. Arra kérem, hogy ezt változtassák meg, tartsák be a szabályokat. A kozmetikai célű állatkísérletekre ugye, esetleg adnának kivételeket, pontosan mondják el, hogy milyen feltételekkel. Minden egyes kozmetikum forgalomba hozatalára alkalmazandó ez? Hogyha a bizottság komolyan gondolja az, hogy nem engedi meg a forgalomba hozatal, tehát a harmadik országokból sem lehet importálni olyan termékeket, amelyek ö, olyan termékeket behozni, amelyek ö, állatkísérletekkel készültek, akkor vajon hogyan fogják azt hogyan fogja azt a bizottság ellenőrizni, hogy a harmadik országokból érkezett termékekben van-e olyan összetevő, amelyet esetleg állatkísérletek útján dolgoztak ki? Nagyon-nagyon szigorú ellenőrzésre van szükség, különben nem lehet komolyan venni ezt az intézkedést. Köszönöm. Köszönjük, Andrea Zannoni lesz a következő, majd Sofia Koni. Nos, az Európai Uniónak ha az a célja, hogy mindenki számára betiltsa ezeket az állatkísérleteket, akkor ezt komolyan kell venni. Szerintem ez egy nagyon nemes cél. A bizottság azt mondta, hogy nem szeretné a határidőt megváltoztatni, viszont hajlandó eseti kivételeket vagy eseti felmentést adni. A az ellenőrzést úgy tűnik a tagállamok végzik. Kérdésem, hogy miért nincs egy európai szerv erre a célra? Nos, eleve nagyon nehéz elérni azt, hogy egy irányelvet teljesítsenek. Szerintem egy derogáció nem feltétlenül lesz működőképes 2013. március 31-én. Köszönjük szépen, Szofi Okoni a következő felszólalunk, majd Dan Jörgensen. <clears throat> Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Mint önök, én is amellett vagyok, hogy betiltsuk a kozmetika terén az állatkísérleteket, de nem bármilyen áron. Először is nagyon is támogatom a fogyasztóvédelmet természetesen, és ha betiltjuk ezeket a kísérleteket, akkor vajon minőségi kísérletek lesznek, és ez nem lesz a fogyasztóvédelem kárára, hiszen ez utóbbit kívánjuk, óhajtjuk mindannyian. A második dolog, tegnap az európai csúcson az állam és kormányfőink mindent megtetek azért, hogy növekedési terveket munkahelyteremtési terveket, versenyképességi terveket fogalmazanak meg, de nekünk éppen ezért nagyon ébereknek kell lenni, amikor betiltjuk ezeket a kísérleteket, de ne bármilyen áron. François Grosztet emlékeztetett arra, hogy a kozmetika ipar az EU-ban milyen volument képvisel hagyni kell az alternatív megoldások megkeresését, hiszen a növekedésről és a foglalkoztatásról van szó, és ezeket a vállalatokat át lehet helyezni. Ne felejtsük el, hogy más országokban ezeket a kísérleteket még megengedik. És nem szeretném, hogyha ezt az ipari tevékenységet más országokba vinnék a tiltás miatt. Köszönjük szépen, Dányi Örgenzen kapja most meg a szót. A bizottsághoz van egy kérdésem és megjegyzésem a vitában. A bizottsághoz szólok. Vannak számaik, számadataik? Hány állatkísérletet tudtak eddig megakadályozni a törvény által? Mennyit kerültek el? Hány kísérletet? És gondolom, hogy ezek fájdalmas kísérletek, vagy nem milyen szansz van arra, hogy ezt valóban bevezették. A néppárti kollégák azt mondták, hogy relativizálni kell, amikor a joganyag bevezetéséről van szó. Nem kellene most újra tárgyalni ezeket a pontokat. Egyetétek Chris davis itt nem a fogyasztó biztonságról van szó, hiszen a fogyasztó biztonságát már garantáltuk. Meg kell nézni, hogy milyen intézkedéseket engedhetünk, azért, hogy ne szenvedjenek az állatok, azért, hogy különböző árnyalatú rúzsokat dobjanak piacra. Itt a kérdés az, hogy meddig vagyunk készek elmenni, mennyire messzire tudunk elmenni, hogy megtudjuk, hogy vannak-e alternatívák. Talán néhány alternatívát már elfogadtak, másokat nem. A lényeg az, hogy valószínűleg, hogy valószínű az is, hogy komplikált eljárások vezetnek ahhoz, hogy elfogadjanak valamilyen alternatívát. Én most nagyon aggódom, elnök úr, figyelembe véve az állatvédelmet is, és most már ez évek óta megy ez a vita. De problémákat se szabad kreálnunk. Köszönjük szépen, Kárs Slüter kap 29 másodpercet. Több ezer olyan anyag van, amelyből több milliárd különböző kozmetikumot lehet előállítani. Nincs szükség több vegyszerre, egyszerűen biztonsági kérdésről van szó. Az európai polgárok örülnek ennek a jogszabálynak, ez egyike azon kevés jogszabálynak, amelyeknek igazán örülnek. Most pedig elkezdünk ebbe belepiszkálni, ez el, el lehetetleníti a bizalmat az Európai Parlamentbe. A módszer világos, a módszer egyszerű, és nem kellene változtatnunk rajta. Elnök, köszönöm szépen, Kárl. Most pedig szinte 29 másodpercet kap Dagmar Roth Bérent, hogy feltegyen egy további kérdést. Köszönöm szépen, szépen nagyon nagy lelkű az elnök úr. Visszatérve -e Szabén Legrenyéhez és a bizottsághoz, Szabén, elmondhatná nekünk, egy dolgot el kell mondanom, ragaszkodnunk kell a határidőhöz, ha nem tesszük ezt meg, akkor nem jutunk el sehova, nem lesz semmilyen eredmény. Fontos, hogy a valóságban a végrehajtás megvalósuljon. Tehát mi legyen a realitás? Különbséget akar-e tenni azon termékek között, amelyeknél szükség van, és amelyeknél nincs szükség a három végpontra, lesznek-e különböző lehetőségek, és végül tiszteletben tartják-e majd, ha azt mondjuk, hogy igen, mi akarjuk ezt a határidőt, és be akarjuk azt tartatni. Akkor majd a bíróságra kerül az ügy. Elnök, köszönöm szépen. A bizottságot kérem, hogy legyen nagyon rövid, mert nagyon le vagyunk maradva, van még egy napi rendi pontunk, mielőtt szavaznánk. Parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Um, as... Köszönöm szépen, elnök úr. Lögrednyi asszonynak sajnos el kellett mennie. Én igazgató vagyok, én vagyok felelős ezért a kérdésért, már elkéstem, sajnos nem tudtam idején időben. Két nagyon fontos szeretnék leszögezni. Az első az, hogy, hogy abból indulunk ki, hogy biztosítsuk a fogyasztók biztonságát. A biztonsággal kapcsolatban nem tehetünk engedményeket. Hogyha nincs megfelelő adatunk arról, hogy egy kozmetikai termék, vagy annak egy összetevője biztonságos-e, akkor nem engedjük meg a forgalomba hozatart. Hogyha kérdésnek merülnek fel egy olyan termékkel kapcsolatban, ami már a piacon van, és nincs megfelelő adat a biztonság igazolására, akkor azt a terméket ki kell vonni a forgalomból. Még egy dolog. A bizottság a bizottság még nem döntött arról, hogy a bizonyítékokat, az adatokat hogyan használja fel. Három lehetőségünk van. Az első az lenne, hogy, bizony, hogy a, a szobaforgó határidőt betartjuk, és nem lesz semmiféle módosítás. Tehát a bizottság ebben az esetben nem tesz semmit, a jelenlegi folyamatok folytatódnak. A második lehetőség, és ezt ma is, erre ma is utaltak, az az, hogy vagy elhalasztjuk a határidőt, vagy meghagy, meghagyjuk a határidőt, de derogációkra biztosítunk lehetőséget. Az első esetben a bizottságnak a javaslattal kell előállnia, és ezt azt majd megvitatják a tanácsban, illetve a parlamentben. Azt a kérdést kaptuk, hogy minden ö, termék esetében szükség van-e végpontokra, válasz nem. Általában a dózis toxicitása, illetve a bőrre ö, gyakorolt toxicitás esetében igaz ez. És aztán a derogációk jellegével kapcsolatban is kaptam egy kérdést. Hogyha a derogációs utat választjuk, akkor egy feltételrendszert is meg kell szabnunk, és valóban csak azok kaphatnák meg a derogációt, akik teljesítik a feltételeket. Tehát például azon esetekben, hogyha az új terméknek, az új hozzávalónak, vagy összetevőnek nagyon komoly hozzáadott értéke van. Például például a szerek esetében van-e igazi hozzáadott érték? Vagy van, van-e veszély annak, hogy baktériumos fertőzéseket terjesztenek, stb. stb. Vagy említette, hogy szemhéj festéknél, vagy rúzsnál, úgy új árnyalat bevezetésénél szintén ugyanezt kell megtenni. Derogációt kérhet egy gyártó és illetve bármilyen társaság is. A, hogyha alternatív módszerekkel nem lehet, bizton, nem lehet biztonsági adatokhoz hozzájutni, akkor erről egy bizonyítékot kérünk, egy tanúsítvány, illetve azt is számon kérjük a cégektől, hogy valóban befektettek az alternatív módszerek kutatásába. Tehát a derogációt oda lehet ítélni, ez elképzelhető, hogy ezt az utat választjuk, csak ezzel kapcsolatban még nagyon komoly pontosításra és plusz munkára van szükség. Következő kérdés azzal kapcsolatban, hogy a jelenleg forgalomban lévő termékekre lesz-e hatással ez. Igen, elképzelhető, hogy valamit vissza kell vonni, ki kell vonni a forgalomból, hogyha nincs megfelelő biztonsági adat. Aztán az iparra milyen hatással lesz, illetve foglalkoztatásra ez a jogszabály, a kutatásra és az innovációra. Nos, mindez hozzátartozik ahhoz a hatástanulmányhoz, amelyet jelenleg folytatunk, és amelyel két parlamenti képviselő is foglalkozik. Aztán harmadik országokban érkező importáruk. Az importáruk esetében nagyon fontos egy technikai dosszié, ebben pedig ugyanolyan biztonsági garanciákra van szükség, mint az Európai Unióban gyártott termékek esetében, és a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai ellenőrzik ezeket a tanúsítványokat. Az állatkísérletek száma. Az utolsó olyan évben, amikor az Európai Unióban még lehetett állatkísérleteket végezni, 1500 ilyen teszt volt, ilyen kísérlet volt. Ha jól értem, akkor kis emlősökön, egereken, illetve a patkányokon hajtanak végre ilyen kísérleteket. És volt még egy év, amikor az év egyik részében lehetett kísérleteket végezni, ebben az évben még 344 kísérletre került sor. Egyébként, ha bármilyen kérdést kapok, szívesen válaszolok, próbáltam gyors lenni. Nagyon szépen köszönjük a bizottság képviselőjének, és most rátérünk a következő napi rendi pontunkra, amely a vízzel kapcsolatos szóbeli kérdés. Kérném a bizottságot, hogy három percben szólaljon fel, utána Margarete Auken kap egy percre szót, és utána a bizottságnak ismét csak nagyon-nagyon rövid idő válaszra, válaszadásra van lehetősége, máskülönben nem tudjuk befejezni ezt a napi rendi pontot. Kérem a bizottságot, ragadja meg a szót. Uh, Mr. Chairman, uh... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a parlamenti képviselőknek a kérdéseket. Nagy örömmel jelentem be, hogy ma 10 uh, órakor a bizottság hivatalosan elfogadta a javaslatot. Ez a javaslat késlekedett, ennek a sorsa, de a biztosok kollégiuma dönt, és sokszor a kérdés a biztosok között egyik biztostól a másikig halad, és most végre megszületett viszont a javaslat. A másik pedig, van-e jelentős változás a bizottsági javaslat tervezetében? Nincs, ez a válaszom. Ez a víz keret irányelven belül kapott helyet a vegyi anyagok szabályozása. Ez a 2010-es irányelv módosítása 15 anyagról van szó, amelyek esetében határértékeket vezetünk be, ezeket a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk. Endokrin diszruptorok, tehát a hormonrendszert megzavaró anyagok, peszticidek, biocidek, ipari vegyi anyagok szerepelnek a 15-ös listán, és első alkalommal gyógyszerek is, ebből három új. A másik pedig, hogy egy megfigyelő listát is bevezetünk. Sokszor az volt az oka a késedelemnek, hogy nem volt megfelelő monitorozás, mert nem volt megfelelő lista, és nem volt megfelelő tájékozódás. Most már új anyagokat is felvettek a listára. A listák egyébként adhok fognak létrejönni a monitorozás szempontjából, céljából egy-két éven keresztül, és így a monitorozott információkat fel lehet használni arra, hogy esetleg új anyagokat is felvegyenek a listára. Hát nem tudom, hogy két és fél percet tartottam -e, de ez a javaslat lényege, elnök úr. Nagyon szépen köszönjük a bizottságnak, most pedig kérem Margarita Aukent egy percben szólaljon fel, majd egy percben Richard Zéber is szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma Dánul fogok beszélni, mert így közvetlen kapcsolatot teremthetek a bizottsággal, hiszen mindketten Dánok vagyunk. Köszönöm a választ, most már több mint egy éve vártunk rá, és valóban nagyon örülök annak, amit a bizottság elmondott. De azért lenne egy kérdésem önhöz. A bizottság figyelembe vennie a 16-os cikk 8-as bekezdését is, vagyis konkrét javaslatok kellene, hogy szülessenek arra vonatkozóan, hogy a gyakorlatban mit lehet megvalósítani. Tudom, hogy ezen a szinten elég sok minden homályos, és hogyha átláthatóságot akarunk, akkor arra is szükség van, hogy az átlagon túllépjünk, ne csak az átlag alatt mozogjunk. A bizottság meg tud-e nyugtatni bennünket arról, hogy a 16 per 8-as cikk különböző lehetőségeivel élni fog, és Tudjuk, hogy milyen szándékok voltak a 90-es években, amikor ezt a jogalkotási javaslatot tettük, amelyet azután teljes mértékben szétromboltak. Van -e erre nézve javaslat a bizottságnak? Richard Zébel szólalhat most fel. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném elmondani, hogy egy nagyon fontos napirendi pontról van szó, és szerettem volna kérni, hogy néhány kolléga ne kapjon kétszer szót, ez ma is megtörtént, tegnap is megtörtént. Azt hiszem mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy felszólaljon. Már előre meg kellene határozni a felszólalási időt, ahelyett, hogy néhány kolléga öt percig is beszélhessen. Azt gondolom, frakciótól függetlenül mindenkinek ugyanazokat a lehetőségeket kellene biztosítani. Egy jogalkotási javaslatról van szó, amelyet a bizottság készített el, a másik pedig egy jelentés, amely esetleg jogalkotási javaslatba torkolhat, ezért kérném, hogy ön elnökként éljen jogaival, és egyenlő mércét alkalmazzon mindenki esetében. A bizottsághoz intézem a következő kérdést. Mindannyian tudjuk, hogy a probléma az adathiány, a prioritásként kezelt anyagok vonatkozásában. Hogyan akarja a bizottság biztosítani, hogy új ö, veszélyes anyagok rákerüljenek erre a listára? Kérném, adjon nekünk egy áttekintést erről, különösen a gyógyszerek maradékanyagaira gondolok. Svájc bevezetett egy negyedik tisztítási fázist is, tudjuk ez Európában még hiányzik, talán a bizottság adhatna egy áttekintést arról, hogy hogyan akarja biztosítani ezt a vízminőséget, amelyet mi mindannyian közösen elírtunk magunknak, és hogyan akarja hiányzó adatokat pótolni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a bizottság megválaszolhatja két kérdést. Gemeltok úr, parancsoljon. Thank you. Uh, well... Köszönöm szépen. Először is meg kell győződni arról, ez egyébként inkább az önök feladata, nem az enyém, hogy elfogadják a javaslatot. Ezt kell elérni, és azután tudunk beszélni a végrehajtásról. Mint tudják, a Megváltozott a terep a vegyi anyagok szempontjából, amióta a vízkeret irányelvet elfogadtuk. Azután itt van még a REACH, a biocid szabályozás rendelet, a peszticid rendelet. Több eszköz áll rendelkezésre a szükséges intézkedések megvalósítására azért, hogy az irányelv által megszabott normákat elérjük. Nagyon sok intézkedés született a tagállamokban is a szubszidiaritás alapján. Ha megnézzük néhány eh, gyógyszert, amelyre vonatkozik a javaslat, az biztos, hogy sok helyen van probléma, a sűrűn lakott területeken, a vízben, a víz minőségét illetően, és itt vannak preventív módszerek, vízkezelési, tisztá, tisztítási módszerek, de ezekről helyi, regionális szinten döntenek. Ami pedig az útmutatót illeti a bizottság részéről, közös végrehajtási stratégiánk van a tagállamok tagállamokkal, és itt megvitatjuk a vízkeret irányel végrehajtását, milyen szükségleteik vannak a tagállamoknak például. Örömmel vetjük fel ezt a kérdést a tagállamokkal való megbeszéléseinkbe, tehát milyen szükségleteik vannak a gyógyszer gyógyszermaradványokkal gyógyszer maradványokkal kapcsolatosan. Lesz egy watch list, list egy megfigyelő lista, erre különböző, lista, erre különböző anyagokat felveszünk, és ki lehet majd választani anyagokat a jövőbeli javaslat számára. Négy évente születnek az új javaslatok, hogyha új anyagra érkezik javaslat, akkor a bizottság számára lehetséges, hogy megfigyelő listán legyen az új anyag delegált aktus formájában néhány évig ezt monitorozzák, és azután a jobb döntés hozatal számára ez nagyon jó input lesz ahhoz, hogy új anyagokat is belevegyünk a rendeletbe. Ami a gyógyszereket illeti, sok minden történik most a tagállamokban, például a kórházi hulladék, kórházi szennyvíz tisztítása, valamint a szennyvíz tisztítása látunk erre példákat az EU-n kívül Svájcban, ahol új rendeletet vezettek be, bizonyos normákat vezettek be gyógyszerek esetében, és a szükséges kezelést is elkezdték, és hogyha ez Svájcban lehetséges, akkor szerintem az EU-ban is köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat a bizottság képviselőjének. Elnézést kérek, amiért egy kicsit időszűkében vagyunk, és ilyen röviden tudott csak felszólalni. Köszönöm még egyszer. Kedves kollégák, most rátérünk a szavazásra. Remélem mindenki elhozta a szavazókártyáját. És kezdjük is azonnal a tízes napi rendi ponttal. Szavazunk, csak röviden parancsoljon. Uh, Mr. Chairman, I have a Elnök úr, van egy ügyrendi kérdése. A 156-os cikk értelmi az eljárási szabályzatból mondom ezt. A módosítás beterjesztője elmagyarázhatja a módosítást, és az eljárási szabálya 100 96. cikke értelmében ez a szakbizottsági ülésekre is vonatkoztatható. Mert saját szabályunkat ami a self-regulation illeti, tegnap megkérdeztem, hogy beszéltünk-e a módosításokról. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a, módosítások, a módosításokat megvitassa. Kedves kolléga, azt hiszem most nem arra a napi rendi pontra gondol, amelyre szavazunk. Ugyanis most az eljárási szabályzat 88. cikkének második bekezdése alapján benyújtott kifogásról van szó, a tápanyag összetételre vonatkozó állítások jegyzéke, nem? Jó, akkor most elkezdjük a szavazást, és kérem, hogyha majd odaértünk ahhoz a napi rendi ponthoz, amelyről most szólt, akkor majd jelentkezzem még egyszer. Elektronikusan szavazunk, mindenki előkészítette a kártyáját? Kérem szépen szavazzanak. Elektronikusan szavazunk. A szocialistáknál egyel több szavazat van a kelleténél. Lezártam a szavazást. 45-en mellette, 15-en ellene, három tartózkodás. Ezzel elfogadtuk. Következő napi rendi pontunk, amelyről szavazunk a 13-as pont az energia közösségi adóztatásáról. Ötvennyolcas módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 57-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik elutasítottuk, de ellenőrizzük. Az 57-es módosítót ellenőrizzük. 57-es módosító. A szocialistáknál ismét egyel több szavazat van a kelleténél. Lezárom a szavazást. Mégis világos volt, 15-en mellette, 48-an ellene, 59-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es módosító hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a hetes módosítót. Ellenőrzést kértek. A néppártnál most kettővel több szavazat van. Kérem, vegyék ki a kártyáikat ketten, még mindig van egyel több. Jó, most rendben van, lezárom a szavazást, 31-en mellette, 30-an ellene, elfogadtuk. Jó, hogy ellenőriztük még egyszer. es erről együtt szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A következő, a 62-es mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is, mert nem volt egyértelmű. E, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 26-an ellene. Elfogadtuk. A következő a kettes konszolidált módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 71-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is inkább. A biztonság kedvéért a 71-es módosítót ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 26-an ellene nem volt tartózkodás. Következő a 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as módosító mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell elektronikusan. Ellenőrizzük a 63-as módosítót. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 26-an ellene, nem tartózkodott senki. Nyolc a módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatvanötös-hatvanhatos mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell. Ellenőrizzük a 65-ös, 66-os módosítók eredményét. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 29-en ellene, senki sem tartózkodott. A következő 67-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69 és 70 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es módosító, 24-es és 8b, együtt szavazunk róla, mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es, mellette, ellene, tartózkodás nem volt egyértelmű. Ellenőrizzük elektronikusan a 14-es Módosított. S und D, ich mag's nicht. Megint kettővel több szavazat van a szocialistáknál. Kérem, kettő szavazókártyát húzzanak ki. Lezárom a szavazást, 39-en mellette, 24-en ellene, elfogadtuk tehát. 75-ös a következő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Aztán egyes konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 15-öst visszavonták. A következő, a 76-os mellette, ellene, tartózkodás. A biztonság kedvéért ellenőrizzük a 76-ost. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 24-en ellene, senki sem tartózkodott. 77-es és 78-as mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrzést kértek, hát ellenőrizzük a 79-es módosítót ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39-en mellette, 23-an ellene, tehát elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrzést kérnek a 81-esre, ellenőrizzük tehát a 81-es módosítót. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 24-en ellene, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. A következő a 20-as módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A következő a 82-es és a 83-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es és a 85-ös a következő ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 22 és 86-os a következő, azonosak egymással. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 87-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 88-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 89-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 90-es és 91-es a következő, azonosak egymással, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 92-es és 93-as módosítók a következők. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 94-es, mellette, ellene, elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás,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 tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Harminc négyes mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a biztonság kedvéért a 34-es módosítót. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 28-an ellenne, tehát elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os mellette, ellene tartózkodás, úgy tűnik elfogadtuk. Jó, rendben, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 36-os módosítót. Lezárom a szavazást. A néppártnál kettővel több szavazat van a kelleténél. Most rendben van, 16-an ellene, 46-an ellene. Világosan elutasítottuk, de az imént nem volt egyértelmű. Tehát elutasítottuk, a következő 37-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 38-as. Mellette. Ellene tartózkodás. Nem egyértelmű számomra, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 38-as módosítót. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 26-an ellene, tehát elfogadtuk. A következő a 40-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 41 és 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 43-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 45-ös, 46-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A következő a 47-es és a 48-as, mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik elutasítottuk. Elutasítottuk. 49-es, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, nem volt egyértelmű. Ellenőrizzük tehát a 49-est. Módosított. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 31-en ellene. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük az 52-est. Lezártuk a szavazást. 32-en mellette, 30-an ellen, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. A következő az ötös módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 53-as és 54-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 6-os és 56-os Együtt szavazunk róluk, mellette, ellene, tartózkodás, érdekes koalíció, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 6-os és 56-os módosítókat. Lezárom a szavazást. 48-an mellette, 15-en ellene, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. Az 55-ös módosító következő, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. És igen, Kathleen van Brandt. Köszönöm szépen, elnök úr, ami a zárószavazást illeti. El kell, hogy mondjam, tudtam előre, hogy nehéz szavazás lesz, és felkészültem rá, hogy ez egy nehéz szavazás lesz, még akkor is, hogyha az ambiciózusabb megoldás mellett nem szavaznak sokan, de mi tulajdonképpen ma amellett szavaztunk, hogy a bizottság ambícióit csökkentsük ebben a nagyon fontos javaslatban. De úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata annyira fontos, és annyira fontos, hogy támogatni tudjuk azt, ezért azt szeretném a frakciómnak javasolni, és talán a többieknek is, hogy tartózkodjanak. Vannak, akik otthon azt hangoztatják, hogy nagyobb adókkal kellene sújtani az érintett termékeket. Én minden esetre azt javasolnám a frakciómnak, hogy tartózkodjanak a zárószavazásnál. Elnök, köszönöm szépen Fámbrent asszonynak. Most következik tehát a záró szavazás a jelentésről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 16-an ellene, 19-en tartózkodtak.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 Elnök úr, mielőtt megkezdjük a szavazást, kérem, ellenőrizzük a frakciók létszámát. Chris Davis, bei Chris Davisnek mondom, minden elektronikus szavazásnál szavatolt az ellenőrzés, a létszám ellenőrzése, és be is mondom, amikor túl sok szavazat van. Hogyha nem biztos az eredményben, akkor kérjen elektronikus ellenőrzést, bárki kérhet ilyet, és akkor világos, hogy minden frakció a megfelelő számban, megfelelő számú taggal szavaz. Mielőtt elkezdjük a szavazást erről a jelentésről, kell tennem egy bejelentést a konszolidált 17-es módosítót, módosító tartalmazza a 119-es mód is, módosítót, amelyet Skilakakis kolléga, illetve, bocsánat, a 109-es módosítót tartalmazza a konszolidált 17-es módosító. Tehát kezdjük az egyes kompromisszummal, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, ezzel ezt elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes konszolidált módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es konszolidált módosító, ez tartalmazza 109-es módosítót, és ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik. Ezt az egyet ellenőrizzük most. A szocialistáknál egyel több szavazatot számoltunk. Most rendben van. Lezártam a szavazást, 34-en mellette, 29-en ellene, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, tehát a 14-es konszolidált módosítót ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 33-an ellene. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. A következő szintén egy konszolidált módosító 15-ös mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum. Mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most következnek az egyes módosítók, 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az ITRE 1B a következő, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös. Itt egy részenként szavazunk, az első rész mellett ki van. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Ellenőrizzük tehát a 45-ös módosító első részét. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 31-en ellene, egy tartózkodással, ez azt jelenti elutasítottuk. A második részről szavazunk most, illetve pillanat, javítja magát az elnök, az egész módosító ezzel akkor el van utasítva. 46-os módosító, szintén részenként szavazunk, az első rész mellett ki van, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette, nem, akkor most ezzel, bocsánat, a második is oka fogyott. 48-as, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, nem volt egyértelmű. Ellenőrizzük tehát a 48-as módosítót. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 24-en ellene, senki nem tartózkodott, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 47-es első rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Második, a második rész ezzel az okafogyott itre 5 mellette, ellene, tartózkodás ezt ellenőriznünk kell, nem volt egyértelmű, kérem, emeljék fel jobban a kezüket, emeljék magasabbra a kezüket. Lezárom a szavazást. 61-en mellette, ketten ellene. Kérem, emeljék magasabbra a kezüket, ez megkönnyíti a munkát. 49-es módosító, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 50-es módosító következő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán 52-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 53-as. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második a második része ezzel okafogyott, 54-es, szintén két részben szavazunk, első rész mellette, ellene ki van, tartózkodás, elutasítottuk. 55-ös módosító. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59-es és 60-as, együtt szavazunk róluk, és részenként szavazunk. Az első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizni szeretném, elektronikusan ki van mellette, ellene, stb. Tehát elektronikusan ellenőrizzük az 59-es és 60-as módosító első részét. Lezárom a szavazást. 52-en mellette, 10 ellene. Megkönnyíti a munkát, ha egyértelműen szavaznak. Második rész mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a második részt. Harmincketten mellette, harmincan ellene, ezzel elfogadtuk. 34-es mellette? Nem. Mégsem, mondja az elnök. Egyet kihagytunk, mégpedig az Agri 2-est. Ezt is két részben szavazzuk meg. Első rész mellett ki van? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt. Agri 2, második rész ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 29-en ellene, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 6 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ittre 21-es nem, erről nem kell szavaznunk mégsem. Itre 4B. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Itre 4C. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 72-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem világos. Ellenőrizzük a 72-est. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 28-an ellene. 73-asról szavazunk, mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 73-as módosítót. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 29-en ellene. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 76-ost. Lezárom. 30-an mellette, 30-an ellene, ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 93-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük? Ellenőrzést kérnek? Jó, ellenőrizzük a 93-ast. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 30-an ellene. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 99-es mellette, ellene, Ezt ellenőriznünk kell. Ellenőrizzük tehát a 99-es módosítót. Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 32-en ellene, ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. 116-os módosító mellette. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Chris Davis. A 109-est kihagytuk, nem? Ja, ez megvolt. Jó benne foglaltatik egy másikban, rendben. 100, a 101-es, és tehát erről nem kell szavaznunk. Akkor most tehát a 117-essel folytatjuk. Jó, ellenőrizzük akkor a 116-ost, ha ezt kérik. Ellenőrizzük tehát a 116-os módosítót. Elektronikusan ellenőrizzük. 116-os Fanbrand módosítója. Lezárom a szavazást. 45-en mellette, 80 ellene, világosan elfogadtuk. Egyértelmű. 117-118-asról szavazunk illetve 119-120-ról is, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 121-es, mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik elutasítottuk. 122-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 122-est ellenő, elektronikusan ellenőrizzük a 122-est. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 24-en ellen, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. A következő 123-as, illetve nem, ezt visszavonták. 124-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 126-os mellette, nem, mégsem, mert ez oka fogyott. 129-es mellette, ellene, szinte senki nem emelte a kezét, tehát nem is szavaztunk gyakorlatilag. Elektronikusan ellenőrizzük ezért a 129-est. Lezárom a szavazást. 45-en, 54-en mellette, 9-en ellene, senki sem tartózkodott. Kérem, egyértelműben mutassák, hogy mellette vagy ellene vannak, mert különben megnehezítik a munkát. A következő a 131-es módosító. Chris Davis módosítója mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 132-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 128-as mellette, ellene, éppen hogy elfogadtuk. 127-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 134-es, mellette, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük tehát a 134-135-ös második részét. Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 26-an ellene. Senki sem tartózkodott. Ez azt jelenti, hogy a második részt is elfogadtuk. 136-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kértek a 136-osra. Ellenőrizzük tehát. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 30-an ellene. Gratulálunk Chris Davisnek. 137-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 138-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 139-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 141 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 142-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan a 142-est. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 25-en ellene, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 143-as és 144-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 145-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 146, mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 146-ost. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 31-en ellene, elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 148-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 149-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 150-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 151-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 152-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 153-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 154-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ittre 20A, erről nem kell szavaznunk, de az étre 20 kell szavaznunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 155-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 156-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. A következő 157-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük a 157-est. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 28-an ellene. Elfogadtuk tehát. 158-as. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 159-es, 160-as, azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 161-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 162-es, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Én azt mondanám, hogy elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. A második részt szintén elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a második részt. Tehát 162-es második részt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 30-an ellene tehát elfogadtuk a második részt is. 163-as, két részben első rész mellette, ellene. Kérem, még egyszer emeljék a kezüket, ki van mellette, az első rész mellett. ellene, ki van? Tartózkodás, elfogadtuk tehát. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. Étre 15. Mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 164-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 165-ös mellette, ellene. Nem világos. Kérem, még egyszer emelje kezét, aki mellette van. 165-ös mellett. Ellen tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 165-öst. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 25-en ellene. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. re 8-as. Erről nem szavazunk. Ugyanúgy nem szavazunk a 166-osról sem, Itre 10A-ról sem szavazunk. Itre 10B a következő. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ugrunk egy nagyot. Agri 5. Mellette. Ellene. Kérem még egyszer, tehát Agri 5-ös ki van mellette? Ki van ellene? Elfogadtuk. 179 mellette. Ellene. Elutasítva. Ittre 13-asról nem kell szavaznunk. 180-as módosító első rész mellette. Ellene. Elutasítottuk. Ellenőrzést kértek, ellenőrizzük tehát a 180-as módosító első részét. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 29-en ellene, ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. A második részről szintén szavazunk. Szavazunk erről is elektronikusan. Elektronikusan szavazunk tehát erről is. Lezárom. Világosan elfogadtuk a második részt, 47-en mellette, 15-en ellene. A következő módosítónk Chris Davis 182-es módosítója mellette, ellene. Tartózkodás. Nem világos. Kérem még egyszer, 182-es mellett ki van? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. Ittre 14 mellette, ellene. Mellette voltak többen, Agri 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 17 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Az Agri 20-asról nem kell szavaznunk, Agri 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 16 ról nem szavazunk. 183 mellette. Ellene. Úgy tűnik el, utasítottuk. Agré 24 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 191-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 100 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. El, elfogadtuk, javítja magát az elnök. Az ITRE 11-ről nem szavazunk, a következő ezért a 189-es módosító két részben szavazunk. Az első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. A második rész ezzel oka fogyott. 190 mellette, ellene, tartózkodás, jobb, ha ellenőrizzük. Ellenőrzünk, te, ellenőrizzük, tehát a 190-es módosított. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 30-an ellene, 6 tartózkodtak, elutasítottuk tehát. 192-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 206-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 207 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 208, ellenőrzést kérnek a 207-eshez. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 31-en ellene, elfogadtuk tehát. 208-as. Chris Davis módosítója mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Ellenőrizzük a 208-ast. Lezárom a szavazást. 31-en, mellette 31-en, ellene. Elutasítva. 209-es. Mellette Én az előzőnél mellette szavaztam, de nem működik a gépem. Túl késő van, mondja az elnök, 209-esről szavazunk. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Agri 19 mellette. Chris Davis szót kér. Elnézést, elnök, az imént azt mondta, hogy túl késő most már, bár valaki bejelentette, hogy nem működött a szavazógépe. Ugyanakkor még nem tértünk rá a következő szavazási pontra. Kedves Chris Davis, épp kimondtam már, hogy lezártam a szavazást, és ha már lezártuk a szavazást, akkor már késő. Épp kimondtam az eredményt. Ekkor szólt a kollégám, hogy így és így szavazott, de hát ennek valahogy a, jegy, a, jegy, a jegyzőkönyvben szerepelnie kéne. Hát meddig szavazunk erről? Épp megfelelően szavaztunk, elektronikusan szavaztattam, kimondtam az eredmény, és minden egyes alkalommal, hogyha nem olyan az eredmény, amilyet szeretnénk, akkor mindig szavazunk újra? Azt hiszem, ez, ez imént épp világos volt. Chris? Nem, egyáltalán nem volt világos, mert nagyon közeli volt az eredmény, szoros volt. Én azt javasolnám, hogy haladjunk tovább. Azt hiszem egyértelmű a helyzet. Épp hogy megszavaztuk, de megvolt a többség. Agri 19. Elnézés, itt én egyáltalán nem arról volt szó, hogy nagy, nagy volt a többség, 32-32 volt elmondom még egyszer, épp az imént elutasítottuk az egészet, és nem szavaztatok még egyszer elektronikusan róla, mert világos volt a helyzet. Én kimondtam, hogy lezártam a szavazást, és utána Gruber úr mellettem a gépen. Valóban lezárta a szavazást, utána kimondtam, hogy mi a szavazás eredménye, és utána panaszkodtak, hogy nem tudtak szavazni. Ilyenkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát elnézést, de legközelebb időben kellene szólni azt hiszem, hogy betartottam a megfelelő időt. Agri 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 210-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 211-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 212-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 213-ast visszavonták, 214 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 215 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva 216 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva 217 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 218 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 219 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 220-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 221-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 222 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 223-as, 24-es és 25-ös, ezekről együtt szavazunk, mellette ki van, Ellene ki van? Ellenőrizzük elektronikusan. Ellenőrizzük a 224-es, 25-öset és a 23-asat. 5 másodperc múlva lezárom a szavazást, mondom a kollégáknak, és le is zártam ezennel. 33-an mellette, 30-an ellene. Elfogadtuk tehát. A következő 200 233 a következő, a pródi módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 234-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Itre 9, 235-ös elnézést kifelejtettem. A 235-ösről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 9-ről nem kell szavaznunk. A következő 236-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 237-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 238-as, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a 200 38-asat. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 27-en ellene. Jó lájnen. Egyértelműen elfogadtuk. 239-es a következő ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 241-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 240-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a 240-es módosítót. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 26-an ellene, senki sem tartózkodott, elfogadtuk. 242-es mellette, ellene, tartózkodás. Kérem még egyszer, emeljék a kezüket. Tehát ki van a 242-es mellett? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 243-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük a 243-ast, mert ellenőrzést kértek. Lezárom a szavazást. 48-an mellette, 12-en ellene senki sem tartózkodott, elfogadtuk tehát. 244-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 246-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 247-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 245-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 248-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 250 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 249-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 200 ellenőrizzük. Rendben. Persze, nagyon szívesen. Ellenőrizzük tehát a 249-est. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 27-en ellene, elfogadtuk tehát. Hát ilyen az élet. 251-es, két részben, első rész, mellette, ellene, Nem egyértelmű, ki van tehát az első rész mellett. Ellene ki van. Ki tartózkodik, világosan elfogadtuk második rész, mellette. Ellene. Tartózkodás a második részt elutasítottuk. A következő a 257-es módosító, valamint a 258-as. Mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 259 mellett és 260-as, mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás elfogadva. 261-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 262-es és 263-as. Részenként szavazunk, első rész mellett ki van. Ellene ki van. Tartózkodás elfogadva, második rész mellette. Ellene. A második rész szintén elfogadtuk. 264-es és 65-ös. Mellette ki van. Tartóz, ö, ellene ki van. Kitartózkodik mellette voltak többen. Étre 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 266-os részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 267-es mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás elfogadva. 268-as. Három részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 269 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 270 mellette. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 269-eset. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 36-an ellene, ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. 270 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük a 270-est is. Ellenőrizzük a 270-est. Lezárom a szavazást. 49-en mellette, 12-en ellene, világosan elfogadtuk. Agri 1. Nem? 281-es mellette. 281-es. A 281-esről szavazunk. A 14-est elutasítottuk, ezért szavazunk kell a 281-es. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva. Ellenőrzést kérnek, akkor az ellenőrzés jön a 281-esről. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 27-en ellene. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. Agri 1. Két részben szavazunk, első rész mellett ki van, ellene ki van, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Agri 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Agri 10 mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük az Agri 10-est. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 23-an ellene. Elfogadtuk. Agri 6. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 282-es. Mellette. 282-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Agri 3. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 11. Mellette, ellene, tartózkodás nem volt egyértelmű, ellenőrizzük. Ellenőrizzük az Agri 11-est. Lezárom a szavazást. Világos volt, de innen nem láthattam. 54-en mellette, 6-an ellene. Elfogadtuk. Agri 12 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Agri 14 két részben, első rész mellett ki van. Ellene ki van. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Ellenőrizzük a második részt. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 23-an ellene, tehát a második részt is elfogadtuk. Agri 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 1C. Nem, erről nem kell szavaznunk, mégsem. Itre 2. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Itre 7. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 294-es módosító mellette. Ellene tartózkodás. Én azt mondanám, hogy ellenőrizzük ezt is. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 294-est. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 29-en ellene. Elfogadtuk. 295 és 96-os identikusak, azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 297 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 298 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ittre 22 áról nem kell szavaznunk, 299-es mellette, ellene, Elfogadtuk. Ittre 22b mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük az Ittre 22B-t. Lezárom a szavazást. 39-en mellette, 14-en ellene elfogadtuk. Ittre 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 307-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 308 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 309 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 310 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük a 310-est. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 31-en ellene, ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. 311-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 312-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 313 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 314-esről nem kell szavaznunk, 315-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 316 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 317 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös és hatos mellette, ellene, tartózkodás nem világos, ellenőrizzük az ötös és a hatos módosítókat. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 33-an ellene, elutasítottuk tehát. Hetes módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás. Kérem még egyszer emeljék a kezüket, ki van mellette, a nyolcas mellett. Ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a nyolcast. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 27-en ellene. Elfogadtuk. A 9-es a módosító következő mellette ki van, ellene ki van kitartózkodik. Elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenhármas oka fogyott, 14-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os, mellette, ellenőrzést kérnek a 15-öshöz, persze, szívesen eleget teszünk a kérésnek, lezárom a szavazást, 25-en mellette, 35-en ellene. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 17-est. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 33-an ellene. Tehát elutasítottuk. 18-as. A következő mellette ki van? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 22-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a második részt, tehát ellenőrizzük a 22-es módosító második részét. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 28-an ellene. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 24-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös. Oka fogyott, 26-os. Mellette, ellene, elutasítva. 27-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31-es mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik elfogadtuk. 32-es, mellette, ellene, tartózkodás, kérem még egyszer emeljék a kezüket, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 30-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Chris Davis szeretne felszólalni. Elnök, elnök úr, azt hiszem, hogy néhány frakció szeretne még elgondolkozni kicsint ezen a, ezen a szavazáson. Nem tudom, hogy erről a hogy ez a fontos, ezt a fontos kérdést még le tudjuk-e zárni, meg tudjuk-e szavazni, nincs sok időnk már. Thank you. Um, due to the seven... Köszönöm. sok új, sok új feltétel van, ezért azt mondanám, hogy a néppárt szavazon ellene. Chris Davis hat gerade um kurze Unterbrechung gebeten. Wir werden Chris Davis rövid szünetet kért éppen. Semmiképpen nem tudjuk már a Szetuhászi jelentés szavazását megejteni, ezért, hogyha a frakciók kérik, akkor még egy rövid gondolkodási időt, egy rövid szünetet tarthatunk annak érdekében, hogy tanácskozhassanak egymással a tagok. Öt percet adok. Chris Davis. És mi lesz a Szatohasz jelentésről? Nem tudjuk megcsinálni? Nem? Jó. Zammar. Ha tekintetet, vagy egy pillantást vetünk az órára, akkor világos, hogy ma arról már nem tudunk szavazni. A Szatohaszi jelentésre már nem lesz idő. Ez azt jelenti, hogy most tarthatunk egy 5 perces szünetet, vagy ha úgy szeretnék, akkor azonnal folytathatjuk a zárószavazással. Szünetet tartunk? Jó, öt perc szünet. Ez azt jelenti, hogy 12 óra 25-kor tartjuk meg a végszavazást. Hászi? Elnök úr, úgy vélem, hogy fontos lenne még a tengeri közlekedés jelentésről is szavazni, hogyha frakcióknak még el kell gondolkozniuk, akkor szerintem a jelentés szavazása közben ezt susogva vagy suttogva megtárgyalják. Tehát az lenne a javaslatom, hogy a, a kén jelentés, tehát az én jelentésem után fejezzük be a Chris David jelentés szavazását. Mindenki tudja, hogy meg kellett változtatni a szakbizottságunk ö, ö, napirendjét. Ugye minden, mindenre a sztrájk miatt került sor. de ha már mindenki eljött, akkor mindenképpen szavaznunk, szavaznunk én akkor is, hogy egy kicsit tovább tart. Nos, azt nem lehet egyáltalán, hogy a két szavazást összevegyítsük egymással. Most a Davis jelentésről szavazunk, és Chris Davis jelentéstevőként most épp azt kérte, hogy 5 percre szakítsuk meg a szavazást, hogy tanácskozhassanak a tagok, mert egy nagyon fontos jelentésről van szó, és a záró szavazásról van itt szó. Ezért azt kérném, hogy tartsuk be ezt az öt, szüne, öt perc szünetet, amit Chris Davis kért, és utána rátérünk majd a következő jelentésre, ahol a további eljárásról majd tanácskozunk, és a szünetben a koordinátorok esetleg már tanácskozhatnak arról, hogy mi legyen ezzel a másik jelentéssel. 5 percre tehát megszakítom az ülést, tehát 12.25-kor folytatjuk. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, letelt az öt perc. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Tehát még mindig a Davis jelentésről szavazunk, és a vég, illetve záró szavazás hiányzik még. Megnyitom elektronikusan a záró szavazást. Kérem, elektronikusan szavazzanak a jelentésről. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 24-en ellene, 5-en tartózkodtak. Gratulálunk tehát Chris Davisnek. És most rátérünk a következő napi rendi pontra. A tengeri közlekedésben használó üzemanyagokról szóló jelentés ez, és kérem a koordinátorokat foglaljanak állást abban a tárgyban, hogy most mi is legyen az eljárás. Már csak 5 percünk van, és legfeljebb 10 percünk lehet tolmácsolással együtt. Legalább 30 percig tart a szavazás, ez azt jelenti, hogy nem lesz tolmácsolás mindvégig. Ezért a néppárt nevében Péter Lize, Richard Zéber, kérem foglaljanak állást. Hát egy szomorú helyzet állt elő. Olyan értelemben most el kell halasztanunk a szavazást, de azt hiszem tolmácsolás nélkül technikailag megoldhatatlan, illetve megoldhatatlan lenne, ezért én is amellett állnék ki, hogy halasszuk el a szavazást. Linda meg Um, my group, I... A frakcióm szívesen szavaz szav, fordítás tolmácsolás nélkül is Chris Davis, Nivellárisok nevében. Köszönöm. Richardnak igaza van. Jogszabályokat próbálunk alkotni, úgyhogy jó lenne, hogyha a szabályokat betartanánk mi is, és ehhez tolmácsolás kell Hassi. Én arra szeretnék rá, arra szeretnék utalni, hogy a szavazó ha a szavazó listát megnézzük, akkor gyakorlatilag mindenre vonatkoznak kompromisszumok, így aztán nem lesz 30 perc ez a szavazás, nem tart olyan sokáig. Én remélem, hogy tudunk most szavazni. Jogszabályalkotási kérdés, és az érintett feleknek biztonságra van szüksége, jogbiztonságra, nem tudjuk elhalasztani. ICA? ECR frakció. nem örömünkben tesszük, de úgy gondoljuk, hogy el kell halasztani a szavazást, a szabályok egyértelműek. Abban támogatnám a jelentéstevőt, hogy szavazzunk róla. FT? Rossi? Rossi úr? Rispetto delle regole, quindi... A szabályokat tiszteletben kell tartani, tolmácsolás kell. Egyébként pedig nem tudom, hogy, hogy hogy hogyan lehetne a koordinátorokkal azt, azt megtárgyalni, hogy normális időben legyenek, legyen vége a, a, a, a szavazásnak, nem, lehet, nem lehetne fél órával egy kicsit kibővíteni ezt. A kolléga az ügyrendel kapcsolatosan szeretne felszólalni. Eh, Ez egy nagyon-nagyon fontos jelentés és jogalkotási elem emberek millióinak életére lesz hatás, hatással. Én úgy vélem, hogy a módosításokat, tehát az eredeti módosításokat nem tárgyaltuk meg megfelelően. Megnéztem a napirendeket az elmúlt ülésekről. December 13-áig lehetett beterjeszteni a módosításokat, ezeket nem vitattuk meg. Minden kollégának joga, hogy a saját módosításait elmagyarázza, támogassa. Hogyha jogszabályalkotási kérdésekben nincsenek ilyen vitáink, hogy mikről is szólnak a módosítások, és most már túléptük az időt, akkor azt hiszem meg kell adni a kollégáknak a lehetőséget, és én a saját mag- módosításait szeretném támogatni, tehát meg kell adni azt a lehetőséget, hogy normálisan meg tudjuk tárgyalni a módosításokat, legkövet, egy következő üléseken kérem, hogy vita nélkül ne szavazzunk. Jó, meghallgattam az összes álláspontot, de Rossi úrnak csak azt tudom mondani, hogy a tolmácsolásra a viták során van szükség a szabályok szerint, a szavazásnál nem kötelező de annak érdekében, hogy megfelelően kezeljük ezt a dossziét, én amellett szavaznék, hogy legyen tolmácsolás, és halasszuk el a következő envülések egyikére ezt a szavazást. Tudom, hogy ez nagyon bosszantó, de annak érdekében, hogy a megfelelő komolysággal kezeljük a témát, azt kérném, hogy halasszuk el a szavazást, bármilyen más döntés nem lenne megfelelő, mert sokan nem szeretnének kutyafutában szavazni. A titkárság szerint legalább 30 percre van szükség, ez esetben akkor esetleges lehet az eredmény, ezért arra reagál, és arra reagálva, amit Szatuházi mondott, ezek a kompromisszumok törékenyek sok esetben. Nem szeretném, ahogyha esetleges döntések születnének, csak azért, mert kinek-kinek már el kell mennie, más elfoglaltsága van, ezért kérném, hogy halasszuk el a szavazást erről a dossziéről. Szatuházi. Hogyha többségnek ez az óhaja, akkor meghajlok előtte, de remélem, hogy Strasbourgban lesz egy rendkívüli ülésünk, ahol tudunk szavazni, és ahol a módosításokat is érdemben meg tudjuk tárgyalni. Nem tart sokáig a szavazás, mint említettem, majdnem mindenre vonatkozik kompromisszum és konszolidált módosítás. Csütörtök délut, délelőtt Strasbourgban, ez egy lehetséges dátum lenne a szavazáshoz, és megígérhetem, hogy a jövőben nem fogunk ennyit késlekedni. Kérem a figyelmüket még egyszer, kollégák. Tehát a koordinátorok körében megbeszéljük majd, hogy a jogalkotási szavazat előnyogot élvez, és az ezzel kapcsolatos szükséges eszmecsere úgy szintén. Az árnyék jelentéstevőknek mondom főként, hogy legyenek figyelemmel arra, hogy a jelentéstevők és tisztában legyenek azzal, hogy a módosításokról is eszmecserét kell folytatni. Ez a megfelelő eljárás, ezért Strasbourgban fogunk szavazni csütörtökön erről a dossziéről, és a kollégák kérésére lesz egy eszmecsere is a módosítókról. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Mindenkinek eh, jó étvágyat az ebédhez, és találkozunk Strasbourgban. El fogjuk intézni, hogy ott szavazhassunk.